nyitott ülésszakot. Ez folytatódik. A jegyzőkönyv 2014. február 27-éről rendelkezés áll. Van-e valakinek észrevétel ellenvetése? Nincsen. Hölgyeim és uraim, két hónappal ezelőtt a Szaharov díjasunkat